aláírta ezt a nyilatkozatot. Az aláírásokat egy hónappal ezelőtt indítottuk el, meg, és ez valóban gyors, nagyszerű eredmény. Köszönöm, most pedig a szavazásra térünk át. 2010-es költségvetés. Kettes módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. A hármas módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadva egyes módosítom mellette, ellene. Szalátó önkért szót parancsoljon. Elnök úr, nem találom a szavazókártyámat, de részt szeretnék venni a szavazáson. Szarató ön részt vehet a szavazáson, hogyha a plenáris terem mögötti irodában kér egy szavazói kártyát. A plenáris terem mögött van egy iroda, amely önnek szavazókártyát tud adni. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Megnyitom a szavazást, ellenőrizzük, elektronikus szavazás, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellette. A négyes mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva. A teljes elsfoglalásás indítványról szavazunk módosított formájában, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. A nagy többség elfogadta ezt az elsfoglalás indítványt, elfogadva. A Szajfi jelentésről szavazunk. Kazini úr kért szót. Nem működött a szavazókártyám, de mellette szavaztam az állásfoglalás indítványnak. Elnök mondja, ezt jegyeztük. Nem működött az én szavazógépem se, de én is mellette szavaztam. Szajfiasszony jelentése a következő, az egyszerűsített eljárás keretében. A jelentésről szevezünk, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. A nagy többség elfogadta ezt a jelentés Szalfi asszonynak gratulálunk. A következő Csava asszony jelentése, szintén egyszerűsített eljárás keretében. Ki van mellette? Parancsoljon. Én szeretném jegyzőkönyvbe vetetni, hogy az előző név szerinti szavazásnál nem működött a szavazógépem. Eh, eh. Ezt jegyeztük, mondja az elnök és egy technikust küldünk önhöz. Nedel Cseva asszony jelentése mellett ki van, ellene, tartózkodás, elfogadva. Gratulálunk Nedel Cseva asszonynak. A következő Paliadeli asszony jelentése. Ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Gratulálunk eh, Paliadeli asszonynak. A következő Lichtenberger asszony jelentése. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Gratulálunk Lichtenberger asszonynak. A következő Belet úr jelentése. Belet úr kapszó parancsoljon. Kedves kollégák, elnök úr! Azt szeretném mondani, hogy nagyon fontos jelzést küld ezzel a jelentéssel az Európai Parlament. Szeretnénk eh, a kettes, eh, kettősávú médiarendszerünket támogatni, a kettős rendszer jövőjéről szól ez a jelentés, és azok a kollégák, akik egy évvel ezelőtt azt gondol, azt gondolták, hogy ez a parlament nem tud megállapodni a, a média pluralizmus kapcsán, és ezt nem tudja garantálni, azoknak nincsen igaza. Kamarévet kolléganőmnek, Doris Paknak szeretnék köszönetet mondani, ők szülőanyjai ennek a kezdeményezésnek. Grazie, onorevole Belet. Köszönöm, Belet úr. Mellette ki van a jelentésnek? Elnézést kér az elnök. A 22-es bekezdés mellett ki van, részenként az adás ellene elfogadva. 35-ös bekezdés első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. A második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Teljes elvásolási indítvány szerint szerinti szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A nagy többség elfogadta a jelentést, gratulálunk Beletúrnak. A következő a 1325-ös ENSZ határozat, tizedik évfordulója. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös bekezdés, név is szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nyolcas bekezdés részenkénti szavazás első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellett név szerinti szavazás. Megnyitom a név szerinti szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas módosító mellette. Név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást. elutasítva. Négyes módosító mellette ki van, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös módosító, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, hatos módosító mellett ki van, ellene, tartózkodás elutasítva, egyes módosító, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Teljes állásfoglási indítvány mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva. Gratulálunk a jelentéshez a következő mélyzeti ágazat helyzete. 1-es, 4-es, 5-ös módosítók mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. 2-es, 5-ös, részenkénti szavazás első rész mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. A második részről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 12-es bekezdés részenkénti szavazás első mellett kíván ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Negyedik rész mellett ellen tartózkodás elfogadva. 16-os bekezdés első rész mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadva, a második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 18-as bekezdés részenkénti szavazás első rész mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadva, a második rész mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadva. B. Preambulum bekezdés első rész mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadva. A második rész mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. D. Első rész mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas módosító, név szerint is szavazás, megnyitom a szavazást. 20. a szavazást. Elutasítva. Hetes módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. nyolcas as módosítom, megnyitom a szavazás, név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A teljes állásfoglalási indítványról szavazunk, mellette ki van, ellene tartózkodás elfogadva. Gratulálunk a szakbizottságnak. A következő a Kolárszka-Bobinska jelentés. Új európai energiastratégia. A bekezdés mellett ellene tartózkodás elfogadva szóbeli módosító indítvány nyújtott be. Szóda úr, öné a szó parancsoljon. We have voted... Köszönöm szépen, elnök úr szavaztunk kedden az APKAI jelentésről, és egy kompromisszumot szavaztunk meg a szénbányákról. Tetszik vagy nem, ez döntést meghoztuk. Ha ma más bekezdést akarunk, akkor ez eléggé rosszul venné ki magát, különösen a bizottságnál. A néppárti egyes módosítóba be lehetné tenni nem versenyképest, azért, hogy összhangban legyen az APKAI jelentéssel. Függetlenül attól, hogy mi az ön személyes álláspontja, szerintem egy héten belül azért mégiscsak csak azonosan kellene a parlamentnek állást foglalnia. A Deputati che obiettano rispetto a questo emendamento orale dell'onorevole Svoboda, c'è opposizione di 40 deputati o no? Prego. Eh, chciałbym poinformować wysoką... Parancsoljon. Azt szerettem volna mondani, hogy a jelentéstevő asszony módosító indítványa már így is elég koherenciát teremt a szövegben. Úgy gondolom, hogy a koherencia ezzel megvalósul. És a módosító indítvány egyik másik része csak a szénre vonatkozik az energia mixben. Nincs oka annak, hogy miért tegyük tönkre ezt az egyensúlyt. Én kérem önöket, hogy szavazzanak a szóbeli módosító indítvány ellen. Nem gondolom, hogy erről a témáról vitát kéne nyitnunk. Szoboda úrnak joga van szóbeli módosító indítványt benyújtani. Vannak -e olyan képviselők, akik ellenzik a szóbeli módosító indítvány benyújtását. Va bene, mi pare che ci siano 40 deputati che... Rendben, úgy tűnik, hogy van 40 képviselő, aki ezt ellenzi. Ezzel a szóbeli módosító e, indítvány elutasítása kerül. Egyes módosító mellett ki van, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. E chiusa. Lezárom a szavazást. Ezzel elutasítva. 32-es bekezdés. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Az 52-esről megnyitom a név szerinti szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 56-os bekezdés részenkénti szavazás első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva második rész, Népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 63-as bekezdés név szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 68-as bekezdés részenkénti szavazás első rész mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, 70-es bekezdés első rész mellett ki van, a 70-es első rész mellett ki van. Elnézés, van egy hiba szöveg, szövegben, mondja az elnök. A 69-esnél az első rész mellett ki van ellene, tartózkodás elfogadva. 70-es. Első rész mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. 73-as első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 79-es bekezdés, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 88-as első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 88-ast ellenőrizzük a második részt. Eh, approvato con larghissima maggioranza. Elfogadva a nagy többség támogatta. Mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a második módosítóról, megnyitom a név szerinti szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négy szavazattal. Megnyitom a név szerinti szavazást az állásfoglalási indítványról. Lezárom a szavazást. Elfogadva, a nagy többség elfogadta ezt. Gratulálunk Kolaszka Bobinska asszonynak. A következő a Cancuni éghajlatváltozási konferencia. Megnyitom a szavazást a 14-ről. Elzárom a szavazást. Elfogadva. Hatos bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes módosító részenkénti szavazás első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük név szerinti szavazással a második részt. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 15-ös módosító mellette, még egyszer mellette, kérem tegyék fel a kezüket, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a név szerinti szavazással, 15-ös bekezdést. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 16-os módosítóról a név szerinti szavazást. Megnyitom. Nagyon lassan megy ez. Elfogadva. Hármas módosító mellett ki van, ellene tartózkodás. Azt gondolom ez elutasítva. 17-es mellett ki van, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük név szerinti szavazással, 17-es megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 18-as módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 19-es módosító mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. 4-es módosító mellette, ellenőrizzük, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Le, lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes módosító mellette, ellene, ellenőrizzük, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 15-ös bekezdés mellett ki van. Ki van mellett a 15-ösnek ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös módosító első rész. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. Második rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 20-as módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 17-es bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva a második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva a harmadik rész mellette, ellene. Ellenőrizzük, megnyitom a név szerinti szavazást a harmadik részről. Bezárom a szavazást. Elutasítva. 20-as bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ez a második rész volt? Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 29-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 23-as bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük, megnyitom a név szerinti szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes módosító első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész. Okafogyottá válik. 21-es módosító, módosító népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 22-esről név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 8-as módosító. Ellenőrizzük. A 23-asról megnyitom a név szerinti szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva egy szavazattal. Az elnök még ilyen kis különbséget is lát. Nyolcas mellett ki van, ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 25-ösről név szerinti szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás utasítva 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 10-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 28-as első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene ellenőrizzük. Megnyitom a név szerinti szavazást a második részéről. Lezárom a szavazást elutasítva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 6-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük, megnyitom a név szerinti szavazást a hatosról. Lezárom a szavazást, elfogadva. Az egyes okafogottá válik, 27-es mellette, ki van a 27-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 31-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A 24-es bekezdésről szavazunk ellene ki van tartózkodás elfogadva. 30-as mellett ki van, ki van a 30-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 30-as mellett ki van ellene tartózkodás elutasítva. A 30 asra név szerint is szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A teljes elsoglás indítványról szavazunk módosított formájában mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a név szerinti szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálunk. Térjünk át a Nyugat-Szaharára. Nyugat-Szahara. Az egész javaslat mellett ellene tartózkodás elfogadva. Gratulálok. Ukrajna következik. Ukrajna. Négyes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Galler uh, úr szóbeli módosítást javasol. Elmondaná Galler úr? Tisztelt elnök úr! Amióta megfogalmaztuk ezt e, az állásfoglalást, egy dolog megváltozott. Ukrajna még nem volt e, az EBS hivatalos tagja. Ma viszont igen, és 2013-ban elnök lesz, hogy a következő szöveget javaslom. Felhívjuk az ukrán kormányt arra, hogy alkalmazza az EBSZ e normáit, és a döntő lépés erősíteni fogja Ukrajna hitelességét, mint a hivatalban lévő elnök 2013-ban. Van-e kifogás ez ellen? Kérdezem, hogy van-e valaki, aki ezt a módosítást megtámadja, nem? Akkor szavazzunk szóbeli 8-as bekezdéshez mellette. Ellene tartózkodás elfogadva Hármas módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nézzük meg a hetes módosítást még egyszer, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. elutasítva. Egyes módosítás mellett, eh, most név szerint, mert én megnyitom, egyes módosítás, lezárom. Ezt elfogadtuk, elfogadva, sőt, igen, nagy többséggel ötös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette a hatos módosítás mellett kérem, hogy emeljék fel a kezüket, ellene tartózkodás most ezt megnézzük. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Hatos módosítás. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az egész javaslatot mellette ellene tartózkodás elfogadva ez a közös állásfoglalás. Gratulálok. Most pedig a zsádó jelentés következik mégpedig nemzetközi kereskedelmi politika, az egyes módosítást visszavonták. Első rész, egyes bekezdés, mellette, ellene, második rész mellett, ellen, tartózkodás, elutasítva. Kettes rész, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas bekezdés mellette az első részről van szó. Ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nézzük meg elektronikusan. Második rész, hármas bekezdés. Megnyitom a szavazást. Lezárom. A második részt elutasítottuk. Nyolcas bekezdés első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. A második rész mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Tízes bekezdés, bocsánat, tizenhatos bekezdés mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 20-as bekezdés első rész elektronikusan. A 16-ost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 20-as bekezdés első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva a második rész mellette. Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a második részt, 20-as bekezdés. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 22-es bekezdés. Zöldek szóbeli módosítást javasolnak. Kérem, Elnök úr, azt javasoljuk, hogy a 22-es bekezdés végét módosítsuk a prevent helyett informot tegyünk, és így a mondat a következő lesz. Parliament's request to the Commission and Member State to inform the European Parliament about loans granted by export credit agencies and the European Investment Bank to projects that have a negative, climate, uh, negative impact on climate van-e olyan képviselő, aki nem fogadja el ezt a szóbeli módosítást? Úgy látom, hogy nem. Akkor szavazzunk. 22-es bekezdés. Belevéve a mellette, belevéve a szóbelit. Ellene elfogadva. 24-es bekezdés népszerinti szavazás. Megnyitom a szavazást a 24-es bekezdésről. Lezárunk. elfogadva. 30-as bekezdés mellette ellene tartózkodás, elutasítva 31-es mellette. harminc kettes mellette, ellene, elutasítva. harminc hármas, két részben, Első rész mellette, elfogadva, a második rész mellette, ellene, elutasítva. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 35 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 38-as bekezdés, név szerinti szavazással, 38-as bekezdésről név szerinti. Lezárom a szavazást. Elnézés, visszatérünk a 35-ös bekezdéshez. Név szerinti szavazás 35-ösről lezárom a szavazást. Elutasítva a 35-ös, 38-as. Név szavazás, megnyitom a szavazást, 38-as bekezdés. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 39-es, két részben első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva a másik rész mellette, ellene, ellenőrizzük a második részét a 39-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 48-as bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 49-es mellette, ellene, tartózkodás, úgy látom, hogy elfogadva, de azért ellenőrizzük a 49-es, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 50-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 51-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, 53-as első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, a második rész el, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 57-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 58-as első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva a másik rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva a 63-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva a 65 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 71-es első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, megnyitom a név szerinti szavazást erről. Lezárom. második rész elutasítva. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette A 11-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. B. Preambuló bekezdés két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. C, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, másik rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, D, B, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. H, teremúr bekezés mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Népszerinti szavazás, az egész állásfoglásról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva, nagyon nagy többséggel elfogadva, gratulálunk. És most a Dézír jelentés következik, de még nem fejeztük be az első részt kettes bekezés mellette, Elene tartózkodás elfogadva a második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva a harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hármas népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes bekezdés név szerinti, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 20-as, két részben első, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A második rész mellette, ellene, tartózkodás. Nem, ezt ellenőrizzük a második részt. 20-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadva 25-ös mellette, vagy inkább megnyitom a szavazást a 25-ösről mellette, bocsánat, lezárom a szavazást, elfogadva 32-es Dézír úrnak van egy szóbeli módosítása, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a 32. bekezdésnek az elején javaslunk egy változtatást az árnyék jelentéstevőkkel. Az első szó angolul olvasom, mert angolul hoztuk létre az anyagot. The same forums, the elaboration of an international convention et le reste du paragraphe sans changement. És a, para a paragrafus a bekezdés további része az változatlanul marad. Van-e, aki ellenzi eznek a módosítónak a senki sem ellenzi akkor 32-es bekezdés ezzel a módosítóval együtt. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. D bekezdés preambulum mellette ellene tartózkodás elutasítva L preambulum mellette ellene tartózkodás elutasítva O bekezdés első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. V. Preambulum első rész mellette má, ö, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. X bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az egész állásfoglalási javaslatát név szerint szavazzuk meg, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És ezt nagy többséggel elfogadtuk, Dezir úrnak gratulálok. Utolsó szavazáson következik. A horizontális együttműködési versenyszabályok. Az állásfoglalás, bocsájtom, szavazása mellette ellene Alfano úr. Szeret, mellette akartam szavazni, de nem működik a szavazógépem. Elnök azt mondja, hogy akkor ezt feljegyezzük. A, ki van mellette? Tehát akkor mindenki szavazott akkor úgy látom, hogy nagy többséggel ö, mellette ö, szavaztak a horizontális együttműködési versenyszabályoknak, és mindenkinek jó étvágyat kívánok. Most pedig meghallgatjuk a szavazat magyarázatokat. Rendben. Beh, perfetto.